Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Kérem mindenki foglaljon helyet. Kedves képviselőtársak! A július 4-én megszakított ülési időszakot újra elindítottnak tekintjük. Örülök, hogy ismét találkozunk a nyári szünet utáni első ülésünkön. Üdvözlöm Önöket! Egy sajnálatos bejelentéssel kezdenem ülésünket. Barátunk és kollégánk Lothar Biszki augusztus 13-án váratlanul elhunyt. Váratlan halála mindennyiunkat